hiszen ez képviselni megfelelően a Lisszaboni szellemet. Én nagyon hálás vagyok ezért a nagy nyitásért, és köszönöm az együttműködést. Lezárom a vitát a jelentésről. Szerdán 12-kor fogunk szavazni. Most pedig, tisztelt képviselőtársaim, megyünk tovább a napirendünkön. A következő pontban szóbeli válaszigénylő kérdéseket tárgyalunk meg, tagállamok egyetértési megállapodások alapján történő adattovábbítása az USA részére. Az ALDE és az el kérdését Sophie Intfeld azt fogja ismertetni. Parancsoljon kettő percben. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, valóban rövid lehetek. A szóbeli kérdés nagyon világos. Jelenleg dolgozunk a PNR csomagon. A bizottság elkészített három mandátum tervezetet az USA-val, Kanadával és Ausztráliával folytatandó tárgyalásokhoz. Időközben azonban a tagállamok tárgyalnak kétoldalúan az USA-val eh, személyes adatok továbbításáról, illetve arról, hogy az USA hozzáférhessen európai adatbázisokhoz, beleértve légiutas eh, adatokat is. A eh, bizottság eh, bármelyik eh, PNR megállapodással kapcsolatban a lépéseket tesz, arról nekünk tudni kell. Ugyanis ha a tagállamok oldalúan megállapodnak az USA-val a PNR adatok átadásáról, akkor nem tudom, hogy mi itt mit csinálunk tulajdonképpen. Azt is hallottam, de ezt nem tudom igazolni, hiszen a kétoldalú megállapodások és tárgyalások titkosak, de azt mondták nekünk, hogy lehet, hogy ezekben PNR adatokról szó van EU-n kívüli tagállamok esetében is, vagy hogyha EU tagállamok az usa kívüli más célállomásra mennek, tehát akkor ez már nem is rész, nem is lehet része az esetleges EU-USA megállapodásnak a PNR tárgyalások folytatásához, tehát további tájékoztatásra van szükségünk. És végül biztos úr, múlt hétvégén rábukantam még valamire, amiről nem kaptunk tájékoztatást, és ami releváns lehet a vita szempontjából. Ez egy program, a One Stop Security program, a bizottság jelenleg tárgyal az Egyesült Államok közlekedés biztonsági szolgálatával. Itt arról lenne szó, hogy e, a biztonsági ellenőrzéseket megszüntetik olyan e, e, az USA-ból ide, illetve az Európából az USA-ba érkezők szempontja számára. Nagyon fontosnak, furcsának tartom, hogy az Európából az USA-ba utazók számára egyre szigorúbbak a, a szabályok, most már fizetni is kell az esztáért, és ugyanakkor, hogyha amerikaiak ilyen módon érkeznek Európába, megszűnik az ellenőrzés. Azt hiszem ideje, hogy hogy az Európai Bizottság teljes körű tájékoztatást adjon nekünk erről a programról, a tárgyalásokról, és mindjárt befejezem, hogyha tényleg arról van szó, hogy az Egyesült Államok a biztonsági szabványokat ilyen módon erőlteti ránk, akkor lehetővé válik egyáltalán a program megvalósítása. Elnök, köszönöm szépen, Szépen asszony három percben. Köszönöm. Kedves kollégák, Ma már sokszor beszéltünk a Lisszaboni szerződésről, és most remények valami pozitívumot erről. A legtöbb ember nagyon jónak tartja azt, hogy Európában nincsenek határok, szabadon utazhatunk, az Európai Unióban a képzés, az oktatás, szabadidő eltöltés szempontjából szabadon mozoghatunk. Persze adat nyomokat hagyunk hátra, nem csak egy tagállamban tárolják az adatainkat, hanem ezeket az egész Európai Unióban is tárolják. És ezért nagyon jó, hogy ezen a területen, ahol az európai polgárok adatainak a védelméről van szó, több kompetenciánk legyen itt Európában, ugyanis a polgárok jogosan várják el azt, hogy az adataikat Európában mindenütt jól védjék, és szükségtelenül sok adatot ne adjunk harmadik országoknak mi, az Európai Unió, és ezt most határozottan mondom, mi, mint Európai Parlament és Tanács, azaz a tagállamokkal együtt garantálnunk kell ezt a védelmet, ugyanis ha egyrészt mi Európai eh, Unióként harmadik országokkal tárgyalunk adatok eh, átadásáról, arról, hogy milyen adatok szükségesek, milyen célokra használják fel ezeket, milyen eh, védőmechanizmusokra van szükség az adatok védelméhez, és hogyha ezzel egyidejűen néhány tagállam is külön tárgyal harmadik országokkal olyan adatokról, amelyekről nem is tudjuk, hogy milyen adatok azok, hogy velük kapcsolatban milyen védelmi standardokat tartanak be, ezeket az adatokat kétszeresen is továbbítják, vagy átadnak olyan adatokat is, amelyeknek a továbbadását mi itt Európában nem akarjuk megengedni. És ide tartozik még egy dolog, amit talán a tagállamok nem vesznek kellőképpen figyelembe. Hogyha egy tagállam tárgyal egy eu kívüli országgal, hogyan tudja ez a tagállam biztosítani, garantálni azt, hogy amennyiben sor kerül megalapodásra, nem csak a saját polgárainak az adatait adják tovább. Ugyanis az Európai Unióban vannak olyan adatbázisok, amelyekben legkülönbözőbb polgárok adatait tárolják egy központi helyen, és ahova nagyon sok más európai ország hatósága is hozzáférhetnek. Tehát lehet, hogy mondjuk A országban tárolják valahol az én adataimat, és ha ország dönt az adatok továbbadásáról, akkor az én adataimat is egy harmadik országnak továbbadhatják. Ez nyilvánvalóan, hogy nem az a hozzáadott értéke az Európai Uniónak, amiről döntöttünk a Lisszaboni szerződés elfogadása kapcsán. A tagállamok is tiszteletben kell, hogy tartsák az új intézményi erő egyensúlyokat, és a szabályokat, játékszabályokat be kell, hogy tartsák. Az adatvédelem európai feladat, európai szinten oda kell figyelnünk arra, hogy lehető legkevesebb adat nagyon szorosan csak szélkhoz kötve kerüljön továbbadásra, és ne lehessen kétoldalúan ilyenekről megállapodni. Köszönöm. Három perc elég. Tavares képviselő, köszönöm, kedves elnök úr, kollégák. Többször megvitattuk az elmúlt időszakban többféle kérdést az európai adatvédelemmel kapcsolatban, annak érdekében, hogy a biztonságot garantáljuk. A repülővel utazó polgárok fizikai biztonságáról van szó, és egyébként az európai rendszerek adat biztonságáról is szó van általánosságban. Tehát a parlamentünknek muszáj megnyilvánulnia ebben a kérdésben. Nem lehet a tetőtől kezdve építeni egy épületet, egy házat. Itt is ez van, előbb a Swift aztán a PNR, és nem arról van szó ezúttal, hogy sajnos, hogy az alapoktól kezdenénk építeni. E, meg kéne értenünk először, hogy adatvédelmi szempontból mi a központi elképzelése az Európai Uniónak. És aztán tudjuk meg, hogy például Egyesült Államokkal, Kínával, Dél-Koreával, Szaudarábiával, bármilyen partnerünkkel, aki ilyen adatokat fog majd kérni. Nyilvánvaló, hogy ilyen töredékes módon dolgozni nagyon kemény helyzetet fog teremteni a parlamentnek, valahol értelmet kéne tudni ennek a kérdésnek, ellentétesen kéne eljárnunk, rettenetes a helyzet most, de még rosszabb lesz, vannak már hírek, hogy, hogy már nyitottak tárgyalásokat kétoldalú szinten egyes tagállamok az Egyesült Államokkal, Ugye vannak itt egyetértési megállapodások ezzel kapcsolatban. Szeretném, ha világos lenne, hogy nem pusztán az Egyesült Államok miatt panaszkodom én, nemzetközi part, nerünk, sok mindent csodálhatunk a ténykedésében, és vannak egyébként tényleg közös érdekeken alapú alapelvek közöttünk, alapuló elveink. De azt kell mondanom, hogy mindez lehetővé teszi, hogy károsodjon az Egyesült Államokkal folyamatban levő tárgyalások eredménye, meg fogja akadályozni, hogy a jövőben keret megállapodásra jussunk el az adatvédelem területén az Egyesült Államokkal, hogyha ez így működik, hogy egyes tagállamok külön megállapodásokat akarnak kötni. Kiszámíthatatlan eredménye lesz ennek, ha egy tagállammal, majd egy másikkal tud tárgyalni az Egyesült Államok. Egyszer csak majd a külön-külön az egyes légitársaságokkal fognak tudni megállapodni az adatok érdekében, és messze leszünk a komplex központi megállapodástól. Tehát valakinek el kéne kezdenie védeni az európai polgárok adatait. A bizottság, az Egyesült Államok mindenkinek tudnia kell, hogy a gombon van az újunk, mint a Benye ügyben, ezt már bebizonyítottuk, az Európai Parlament nem fél attól, hogy a saját jogkörével éljen elutasíthat egy megállapodást, amely nem tartja tiszteletben az adatok védelmét és bizalmasságát. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Ábrecht kolléga három percre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim a bizottság képviseletében. Kérem szépen önöket, hogy ezt a kérdést tessenek komolyan venni, hiszen alapelvekről van szó Arról van szó, hogy egyetem mi értelme adatvédelmen dolgozni, mint hogy az elhangzott, amikor ugyanakkor a hátunk mögött, Európai Parlament háta mögött és a nemzeti parlamentek háta mögött megállapodásokban állapodnak meg, amelyek nem felelnek meg ezeknek a standardeknek. A transatlanti biztonsági együttműködés, az együttműködés maga nagyon fontos, kiváltképpen, amikor egy olyan térséget szeretnénk létrejönni, amely a szabadság, igazságoság és jog térsége. A kollektív biztonsági intézkedések azok nem szabad, hogy az egyéni szabadságjogokat sértsék. És ugye az adatvédelem a nemzetközi együttműködésben pontosan egy ilyen terület, és parlamentként éveken keresztül világosá tettük, hogy nagyon fontos ezen intézkedéseknél, a PNR utas adatok továbbításánál, vagy a SWIFT bankkártya adatok hozzáférésénél, nagyon fontos az adatvédelem érvényesítése, ez mindig úgy tűnik, hogy szem előtt évesztődik. Itt parlamentként világossá kell tennünk, hogy általános szabványokat akarunk, amelyek az EU egészére érvényesek, ezeket kell egyeztetni az USA-val. Én vagyok a keretmegállapodás jelentéstevője, az EU-USA keretmegállapodás jelentéstevője. Nagyon fontos, hogy ne csak az EU megállapodásokra, hanem a bilaterális megállapodásokra is vonatkozzon. Ami a megosztott hatásköröket illeti, nos, ezzel kapcsolatban még mindig vannak, mindig lesznek két oldalú megállapodások az USA-val, ez rendben is van, amíg ezek nem vezetnek oda, hogy a közösen megállapított európai szintű szabványokat leviszik, azok szintjét leviszik, hiszen erről van itt szó, aztán a jelenlegi hatályos jogkeretében kell maradni. A Lisszaboni szerződés követően nem csak az Európai Parlament foglalkozott helyesen ezekkel a témákkal, hanem van egy olyan jogi keret, ami azt mondja, hogy a megosztott kompetenciában, például az utas adatok esetében a tagállamok számára ez a terület zárt terület, ebben nem avatkozhatnak be nem folytathatnak önálló, önkényes tárgyalásokat usa hiszen ez a mi tárgyalási pozíciónkat aláássa az adatvédelem esetében. Kérem szépen önöket Európai Bizottságként, hogy ott a tagállamoknál lépjenek közre, közbe, és tegyék világossá az elnökségnek, hogy ezeket a tárgyalásokat le kell állítani, és tisztázni kell a jogalapot, amelyek érvényesek a Lisszaboni követően. Nekünk fontos az, hogy egy hanggal, egy közös hanggal kell fellépjen az EU. Helyes az egységes fellépés, mindenképpen ezt az alapelvet nem szabad feladni, egy közös hanggal, egy közös ö, szavazattal kell ö, tárgyalni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Ábrecht úr, kolléga. Most pedig a bizottság nevében Damanaki asszony. Nagyon üdvözlöm azokat a kérdéseket, amelyeket feltettek a képviselők. És szeretném kijelenteni, hogy a bizottság egyetért azzal, hogy nagyon fontos az adatvédelem kérdése. Engedjék meg, hogy az elejétől kezdve megvilágítsam ezt a kérdést. Ez nem egy új téma. 2007. augusztusában az USA korszerűsítette vízummentességi programját, néhány új feltételt határozott meg, amelyek elősegítették a biztonságot. Ezen feltételek között azt kell mondani, hogy minden EU tagállamot érint ez a változás. Hogy benne vannak-e az USA vízummentességi program, vagy nem, ez érvényes mindenkire. Tehát akik a vízummentességi programban részt vesznek, nagyon fontos, hogy együttműködjenek az USA-val, főképp a bűnöldözési ügyekben. Kiváltképpen nagyon fontos a bűnöldözési, pontosabban e, bűncselekmények vonatkozó információk cseréje nagyon fontos. Nagyon fontos az interaktív megközelítés választása. A tárgyalások az EU és az USA között megkezdődtek, méghozzá néhány feltételt illetően, amely azzal volt kapcsolatos, hogy kik vehetnek részt az EU vízum, az USA vízummentességi programban. Beszélt a program az utazási, vagy utazási dokumentumok biztonságáról, a repülőterek biztonságáról. Ezek a feltételek, ezeknek megszabása mi hatáskörünkbe tartozik. Vannak két oldalú megállapodások az USA és egyes tagállamok között. Nos, ezek a megállapodások az együttműködésre vonatkozó kérésnek tettek eleget. Az USA részéről felvetett kérdésnek. Nagyon fontos az információcsere a terrorizmus elleni küzdelemben. Az olyan tagállamok számára, amelyek nem vesznek még részt az USA vízummentességi programjában, azok, akik ezen dolgoznak, nekik nagyon fontos, hogy a vízummentességi program eh, részeként figyelembe vegyék ezeket a feltételeket in the visa waiver program, such negotiation would take place Nos, nagyon fontos, hogy később folytassuk a tárgyalásokat. Nagyon könnyű azoknak, akik már benn vannak a vízumentességi programban. A bizottság a tagállamoktól begyűjtött adatok alapján, szerintem csak így lehet ezt a problémát kérdezni, 8 tagállam írt alá megállapodást tervezetet az USA-val. Kijelentve, hogy hajlandók együttműködni az USA-val ilyen kérdésekben. Ezek Csehköztársaság, Észtország, Görögország, Litvánia, Letország, Magyarország, és Szlovákia. És így módon ez volt a probléma, amit meg akartak oldani. Ez a nyolc EU tagállam így csatlakozni tudott a vízummentességi programhoz. Ezért állapodtak meg nyilván. A bizottság érti, úgy gondolja, hogy ez a, a megállapodás tervezetek önmagukban nem képezték az adatcsere jogalapját az USA és az érintett tagállam között. Csupán kifejezik azt a szándékukat, a két fél kifejezi azt a szándékát, hogy különleges rendelkezéseket határoznak meg az adatcserére vonatkozóan. Erről szól. Ki kell emelnem, hogy az információ ezen nyilatkozatokról a tagállamoknál található. Ide tartoznak az adatkategóriák, amelyeket lefednek a megállapodások, éppen ezért, ha az Európai Parlament további információra kíváncsi, kérem, az érintett tagállamoktól kérjék ezeket az információkat. A bizottság, és most eh, rátérek a mi felelősségünkre, a bizottságnak garantálni kell, hogy az USA ne kérjen kétoldalú megállapodásokat tagállamoktól, amely a PNR utas adatok továbbítását illeti elnézést. Of PNR data, PNR ut- utas adatokat illeti, ezek az EU hatáskörbe tartozó adatok és az ide vonatkozó EU-USA PNR megállapodás hatáskörbe tartozó kérdés ez. Ami a tárgyalásokat illeti, az EU-USA megállapodással kapcsolatos tárgyalásokat, volt egy levélváltás, amelyben rögzítették, hogy az USA jogi követelményei megfelelőek olyan esetekben, amelyek az EU hatáskörébe tartoznak. A bizottság világosá tett, hogy ez a levélváltás, még folytatódik természetesen a levélváltás, az arról szólt, hogy nem férhet hozzá az USA az EU adatbázishoz. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót a frakcióknak. Coelho úr, kettő percre. Köszönöm, elnök úr. Kedves kolléganők, kollégák, biztos asszony, meghallgattam észrevételeit, és hát be kell vallanom, hogy döbbenettel tettem ezt. Miért? Egyfelől a bizottság azt mondja, hogy ha több információt akarunk, akkor a tagállamoknál kopogtassunk már. Mit akart ezzel mondani? Az, hogy a bizottság egyáltalán nem gyakorolhat nyomást a tagállamokra, hogy ebben a kérdésben hason rájuk. Utána azt mondja, hogy az amerikai kormánytól azt kérte a bizottság, hogy ne kérjenek olyan adatokat, amiket nem kéne kérniük, és kompromitálhatják az, az európai adatokat, de hát hogy, hogy, hogy van ez, hogy könnyebb az Egyesült Államok felé kéréssel ö, élni a bizottságnak, mint a saját tagállamaihoz? Ez egyetlen dolgot magyaráz, hogy az Európai Unió rendkívül törvékeny, ezen belül mindenek előtt a bizottság, az aggályok megalapozottak, és joggal vagyunk aggódóak ebben a kérdésben, hiszen nem tehetjük azt, hogy a tagállamok külön-külön kezelik az adatainkat, kétoldalú megállapodások alapján ebben tényleg nem sok közös európai érzékenység nyilvánul meg. De valahol arról is lemondunk így, hogy európai igényekkel álljunk elő, és tárgyalási képességet se nagyon jelent ez valahol garantálnunk kell tudni, hogy két oldalú szerződések alapján ne férjenek hozzá az adatbankokhoz. Egyes tagállamok még csak nemzeti parlamenti szintre se vitték ezeket az információkat, tehát ezek olyan okok, amelyek mindenféleképpen megalapozottá teszik az aggájainkat, és hát azért a biztos asszonynak a válaszait az a véleményem, hogy nem válaszolnak semmire. Köszönöm. Mölcer képviselő, egy perc. Bocsánat, tévedtem. Nem is, hanem Álvaro képviselő. Másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a biztos asszonynak is, aki helyettesíti kollégáját, Malmström asszonyt, ezt nagyra értékeljük. De őszintén szólva azt hiszem, hogy más tényekre lapozzuk, amit mondunk. Itt nem csak arról van szó, hogy nem csak a PNR bázisokról van szó, ezt a kollégáim konkrétan megemlítették, de itt PNR adatok, új lenyomatok lekérdezése szerepel, elítéltekre vonatkozó adatok, és hogy mindez azon a rendszerű keresztül történjen, amelyet a prümi szerződéssel hoztunk rétre. Tehát ez európai politikának az elementáris része, amiről szó van és erről persze lehet szépen beszélni, mindent lehet megvitatni, ennek a modalitásait, stb. De ami engem bosszant az, hogy sem a tanácsnak, sem a bizottságnak nincs elég változság ahhoz, hogy azt mondja azt, hogy ez így nem megy. Nem lehet a vízamentességet, ebben az esetben nem egy új tagállam, hanem Ausztriával szemben nyomásgyakorlásra, zsarolásra felhasználni, hogy nem lesz vízumentesség, ha nem adjátok át ezeket az adatokat. Az Európai Uniónak egy tagállama egyedül az Egyesült Államokkal eh, szemben eh, kell, hogy itt helytálljon, eh, holott az egész EU-nak kellene, hogy az USA vízumentességet biztosítson. És akkor nincs elég virtus a bizottságban és a tanácsban, hogy kiálljanak, hiszen tiszte, tisztelettel kellene adóznunk, és ezt várjuk el az amerikai politikától, az amerikai polgároktól is, és ezért szeretnénk azt, hogy nagyobb hangsúlyt fektessen erre a tanács és a bizottság is. Köszönöm. Mölcer úr, egy percben. A SWIFT kompromisszum megkötésekor világos volt, hogy az európaiak fájdalmas öncsalását adtuk, eladtuk magunkat. És évekig placebóként, nyugtató szerként akartuk ezt használni, ez néhány hónap alatt kiderült. Az USA egyszerűen nem partnereket akar, hanem maximum olyan országokat, amelyek minden rábólintanak, amit az egyedüli nagyhatalom Amerika mond. Az USA éveken keresztül kedve szerint, kettelése szerint benézhet hozzáférhet az európai adatbázisokhoz, és az USA persze könnyen beleegyezett a kompromisszumba, hiszen így tudta, hogy a két oldalú megállapodásokon keresztül hátsó kapulni hozzáfér majd az adatbázisokhoz. A transatlanti megállapodások során kell, hogy véget vessünk ennek a nyomásnak. O Kirius uh, Strasser, ugye, Strasser úr, kettő percben. Tisztelt biztos asszony, hölgyeim és uraim, mint ahogyan az egyik előttem szóló is ezt elmondta, az nagyra értékeljük, hogy ön személyesen eljött és magyarázatot próbált adni. Azt is értem, hogy ez nem az ön szakterülete, de nagyon egyértelműen el kell, hogy mondjam, a bizottság magyarázata semmiképpen messze menően nem kielégítő. Ennek az alapja valami olyasmi, amit most kérem, hogy figyeljenek oda, hogy mit mondok. Az összes fontos frakció itt a házban egy alap, egy elvi vitát akarnak, és fel vagyunk háborodva, finoman szólva azon, hogy a bizottság nem tesz semmit. Ez a Swiftnél is ez volt, így volt. A plenáris, utolsó plenáris ülésen a 14 dolláros eh, beruház, eh, beutazási dítételkor eh, már felhívtuk erre a figyelmet, és ma is a kollégák jogosan vetették el, hogy mit csinál a bizottság, mit csinálnak a tagállamok. Persze most beszélünk itt az amerikai privilegizált helyzetéről, itt az európaiakkal szemben. Nagyon világosan le kellene leszögeznünk azt, hogy itt az alap dolgokról akarunk nagyon komolyan beszélni a bizottsága, És mi ez az alap dolog? Legalábbis a viszonosság. Minimum a viszonosság. Azaz, hogy ne férhessenek hozzá európai adatokhoz, hanem ezeket csak meghatározott folyamatokon keresztül kaphassanak meg. A polgároknak joga van ugyanis arra, hogy tudják, hogy milyen adataikat, hol, mire használják fel, és ezt természetesen egy európai koncepció alapján kell felépíteni. Amit most itt hallunk, az az, hogy a bizottság tulajdonképpen azzal rontotta az emlékkal szembeni tárgyalási pozícióját, hogy nem koordinált a tagállamok között, nem beszélt, tárgyalt a tagállamokkal, és egyáltalán nem is aktív. Mikor kezdődnek végre a tárgyalások? Mikor indul el valami? A swift kapcsolatban ugye hirtelen a parlament nyomására egy hónap alatt mindent sikerült tető alá hozni, most pedig az általános adatok a PNR kapcsán eh, csak eh, maszatolás van. Most pedig elkezdjük a Catch the Eye eljárást. Hárman szeretnének hozzászólni. Hogyha csak akkor adhatok szót, hogyha a Catch the Eye-ban kér szót akkor a catch után kérhet szót, még mielőtt a biztos asszony kap választ. Most éle tovább asszony először. práci v této oblasti obcházet demokratické Természetesen a terrorizmus elleni küzdelem lehetetlen nemzetközi együttműködés nélkül. Ezért van az, hogy igazából meg vagyok rökönyödve, ha megtekintem, hogy milyen két oldalon megállapodások vannak az USA tagállamok között. Azt hiszem, hogy nem vonták le a tanulságot a múltból, és nem veszik figyelembe azt, amit az Európai Parlament előterjesztett. Az amerikai választások javára kívánják hajtani ezt, ezért hozzák a demokratikus szabályok kárára, hiszen a közvélemény, az európaiak közvéleménye, én nem bánom, hogyha néhány adatomat át kell adnom, az olyan emberek esetében, akik demokratikus országba utaznak, de nagyon fontos, ha képviselők vagy bírók, akik esetleg szólhatnak ehhez. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm, biztos asszony, ami a személyes adatokat illeti. Ez mindig nagyon is érzékeny terület, mind a civil társadalom, mind az emberi jogok tekintetében. EU tagállamok, tag, állampolgárainak adatainak kiszolgáltatás az USA-ba, Nos, hát ezt ugye a terrorizmus küzd, ellen küzdelem égisze alatt és a polgárok biztonságának garantálása érdekében fogalmazunk. meg. Ez egy nagyon is nemes cél, de azt gondolom, hogy a terrorizmus elleni küzdelem keretében a magánszférájukat sértjük az állampolgároknak. Én azt gondolom, hogy ami a tárgyalásokat illeti az USA és az EU között, meg vagyok győződve arról, hogy az USA a legerősebb szövetségesünk. De az a tény, hogy az USA két oldalú megállapodásokat kötött az EU tagállamok és nem az EU egészével, nos, hát azt hiszem, hogy ez mégiscsak kétségre ad okot. Most azon országok mellett szeretnék szólni, amelyek aláírták ezeket a megállapodásokat. Ezek az országok nem voltak tagjai a vízummentességi programnak, és az EU nem lépett fel, tehát úgy gondoltuk, hogy mi aláírtuk ezeket a megállapodásokat, azt gondolom, hogy remélem pontosabban, hogy az EU nagyobb szerepet vállal majd ebben jövőben. Köszönöm szépen, Paszka úr, egy percre. Elnök úr, biztos asszony, meg vagyok győződve arról, hogy folytatni kell a terrorizmus elleni küzdelmet, hiszen még mindig nagy veszély a civilizált világ számára. Személyes adatok átadása, utas adatok átadása, azon ö, lepel alatt, hogy ez mind a terrorizmus elleni küzdelem keretében történik, szerintem az USA adatokat gyűjt, EU polgárok adatai gyűjti az EU-val kötött megállapodások alapján, és két adat megállapodások alapján. Tehát mm, azt hiszem, hogy ez a kettős megközelítés nem fogadható el. A személyes adatok kezelése ezt úgy kell szabályozni, hogy ne legyen lehetőség arra, hogy jogainkat egy félig jogos, vagy félig jogilag elfogadható megoldás, vagy, vagy megállapodás határozná meg. Nagyon fontos, hogy mi európaiak számára is elfogadható legyen ez a megoldás, hogy az adatok átadása valóban szabályok betartásával történik, amelyeket Európában használunk olyan szabályokkal. Morvai asszony egy percben. Kivételesen eh, adom meg a szót Morvai asszony, csak egy rövid. Uh, the one minute intervention. Egy perces hozzászólás. Uh, kapcsán arra kérem, hogyha részt akarnak venni ebben a folyamatban, akkor emeljék fel a kezüket jóval előbb. Most kivételt teszek, mert eh, nincsenek túl sokan a listán. Köszönöm szépen, elnök úr. Vegye ezt enyhítő körülménynek, eh, hogy eh, nyilvánvalóan, hogy egy nagyon fontos kérdés kapcsán nincs túl nagy érdeklődés, nem veszem el a lehetőséget sokaktól adatvédelmi folyamatok kapcsán, vagy hogyha bármi olyan folyamatról van szó, mert egy alapvető adatvédelmi érdekeket sért, nos, ezt világosan meghatározható célhoz kell kapcsolni. És éppen ezért lehetővé kell tenni, hogy ezt az igazolható célt elérjük, elérhessük hogy az USA számára mi ez az igazolható cél és hogy a személyes adatok átadásával kapcsolatban hogyan tudják elérni ezt a célt, azaz hogyan tudják felhasználni ezeket az adatokat. Ez lenne az első kérdésem a bizottsághoz intézve. A második kérdésem, miért különböző szinteken történik az ellenőrzés? A különbséget tesznek a régi tagállamok, illetve az új tagállamok, így az én hazám Magyarország között is. Miért veszélyesebbek, úgymond a magyar polgárok a terrorizmus szempontjából, mint a régi tagállamok polgárai? Ez felmerült a tárgyalások során, vagy fel fog merülni a tárgyalások során? Köszönöm. Köszönöm, Intfeld asszony. Egy arra kért engem, hogy két dolgot tisztázzak. Nagyon meglepett, amikor a bizottság azt mondta, hogy a vízummentességi program csak a tagállamokat érinti. Ön ezt mondta holott még 2007-ben, kezdetben az Európai Bizottság azt mondta, hogy kizárólagos kompetenciája van ezen a területen, és végül bele kell, be kellett látni, hogy ez tagállami kompetencia. Jól értem ezt most? Az Európai Bizottság a saját kompetenciájára vonatkozó álláspontját megváltoztatta? Másik dolog, ahol tisztázást kérek, biztos asszony a következő. Ön azt mondta, hogy egyik memorandumban sincs hivatkozás a PNR adatokra. Nos, elnök asszony, át tudom adni önnek az egyik eh, Memorandum of Understanding más, másolatát, amiben bizony benne van a PNR. Ez azt jelenti, hogy a bizottság saját maga sem tudja, hogy itt mi folyik. És szeretnék tisztázó választ kapni erre, biztos asszony. Ez a parlament úgy döntött, hogy elhalasztja a két PNR megállapodásra vonatkozó szavazást, mert úgy éreztük, hogy bízhatunk a bizottságban, hogy eh, ugyanolyan felelős lesz, mint mi az Európai Parlament, a másik EU intézmény. Szeretném tudni, hogy megérdemli az Európai Bizottság ezt a bizalmat. Remélem, hogy nem fognak csalódást okozni. Uh, Köszönöm szépen, most pedig a bizottság nevében uh, Tamanaki asszonynak adom meg a szót. Ez a vita nagyon uh, érdekes és én azért vagyok itt, hogy válaszokat, magyarázatokat adjak, de nem tudom elfogadni azokat a kijelentéseket, miszerint a bizottság nem elég érzékeny az adatok és az adatvédelem területén. Ezt nem tudom elfogadni, és azt sem tudom elfogadni, hogy én pusztán kollégámat helyettesítem, anélkül, hogy ismerném a az anyagot. Teljes mértékben tisztában vagyok ezzel az anyaggal, és mindannyian tudjuk a bizottságon belül, hogy miről van szó, és elmondhatom önöknek azt, hogy igenis fontos számunkra az adatvédelem, és térjünk rá a tényekre. A Lisszaboni szerződést tisztelemben kell tartanunk, vagy nem? önöknek mi a javaslata, hogy ignorálják a tanácsot? Úgy tűnt nekem, hogy önök azt szeretnék, hogyha az európai hang egységes lenne ezen a területen. Én egyetértek önökkel, de mit szeretnének inkább? Azt el, hogy mi teljes mértékben ignoráljuk a tanácsot? Ezt szeretnék? Szeretném elmondani a tények kapcsán, és nem az álma kapcsán azt, hogy mi már megkértük a tanácsot, és nem új dologról van szó, önök ezzel nagyon is tisztában vannak. Az elmúlt év májusában azt javasoltuk a tanácsnak, hogy a jövőbeni keret az Európai Unió és az USA között, amennyiben ennek bármilyen utalása van a személyes adatokra, úgy a tagországi adatokra is kell, hogy ez vonatkozzon. Tehát mi erre már tettünk javaslatot, és amennyiben eh, ebben megállapodás születik, úgy mi tartani fogjuk magunkat ehhez. De amennyiben, ha a tanácssal nem születik megállapodást, akkor, mit szeretnének, hogy menjek oda a tagországokhoz, és azt mondjam, hogy nem eh, tudunk tovább lépni? Értettem az önök javaslatát, és én a következőt szeretném erre reagálni. Nagyon egyszerűen, tiszteletben kell tartanunk a Lisszaboni szerződést. Ennyit tudok ezzel kapcsolatban mondani. Ami pedig más kérdéseket illeti, nagyon sokat hallottunk az európai adatbázisról. A válaszom a következő. A tagországok talán, talán, amennyiben sikerül megállapodniuk bilaterális módon, úgy adatokat szolgáltathatnak a saját polgáraikról ők nem adhatnak tovább az EU-s adatbázisból tovább adatokat, és én egészen világosan fogalmaztam. Világosan fogalmaztam annak kapcsán is, hogy az USA-tól kértük azt, és is küldtünk levelet, továbbra is folynak velük a tárgyalások, hogy a bilaterális megállapodások nem vonatkozhatnak a PNR adatokra. Ezek egyszerűen nem vonatkozhatnak ezekre. Ez nem jelenti azt, hogy a tagországok nem próbálják meg ezt külön uh, megtárgyalni az USA-val. A bizottság álláspontja azonban ez. Értem az önök aggájait, nagyon is értem ezeket, de igenis továbbra, tovább kell lépnünk, és az USA-val a lehető legjobb feltételeket kell uh, megállapítanunk, kötelező, érvényű megállapodást, hiszen ez az egyetlen módja annak, hogy elérjük azt, amit önök el szeretnének érni. Tehát így tudunk dolgokat elérni. Tehát az Európai Bizottság oda fog állni, tárgyalunk az USA-val, és megpróbálunk megállapodást létrehozni, amely kötelező érvényű lesz a tagországokra nézve. Kötelező érvényű, még egyszer mondom. Éppen ezért elmentünk a tanácshoz, és elmondtuk azt, hogy biztosítsák azt, hogy amennyiben erről megállapodás születik, és meg tudjuk védeni. a polgárokat a saját nyomtávunkon az USA-val kapcsolatban, akkor ezt meg kell tennünk. Van más javaslatuk? Tehát a jogi kereteket tiszteletben kell tartanunk, és amennyiben önöknek van más javaslata, hogy ezeket szívesen meghallgatom, de ha nincsen ilyen javaslatuk, akkor kérem értsék meg azt, hogy nagyon is érzékenyen reagálunk a, a polgárok adataival kapcsolatban, megpróbáljuk ezeket megvédeni, de ezen kívül tiszteletben akarjuk tartani a tanácsot is, és a tagországokat. Tehát én meghallgatom az önök összes aggodalmát, és ezeket megpróbálom mind továbbadni. Amit a bizottság megtehet, az a következő. A tanácsnak el kell, hogy mondjuk azt, hogy folytatjuk a tárgyalásokat, és utána pedig kötelező érvényűvé tesszük a megállapodást a tagországokra. Nézze, ez az egyetlen lehetőség. Köszönöm szépen, biztos asszony. Engedje meg, hogy a következőket hangsúlyozzam. Minden politikai frakció súlyos aggályoknak adott hangot ebben a házban és hallottunk a megállapodásról. Nagyon fontos a parlament számára, hogy a bizottság nagyon komolyan vegye ezt a kérdést, és nagyon komolyan vegye ezeket az aggályokat, és ne legyen ugyanaz a helyzet, mint a SWIFT megállapodás kapcsán. Felhívtuk a figyelmet a, a szürke zóna veszélyeire, például, hogyha minden tagország egy harmadik országnak tovább adhatja azokat az adatokat, amiket betesz az európai adatbázisba, gondolok itt a Schengeni megállapodásra is, akkor a harmadik eh, ország összegyűjtheti az összes adatot a Schengeni adatbázisból, függetlenül attól, hogy nem a Schengeni adatbázisból kapja ezt meg, hanem a tagországoktól egyesével külön-külön. És éppen ezért nagyon helyesen utalt arra, hogy nagyon fontos eh, a határozottság, az a kiállás, amelyel a bizottság a közösségi pillérét védi ennek a témának. És szeretném még egyszer a bizottságot figyelmet felhívni arra, hogy ezt minden tőle tehető módon tegye meg. I agree with you that we have... Egyetértek azzal, hogy nyilván minden agályt meg kell hallgatnunk. És azzal is egyetértek, hogy van tere ennek az agálynak, van, van alapja az elejétől fogva azt gondolom, hogy ezt bevallottuk, de a bizottságon belül megpróbáljuk felderíteni a jogi útját annak, hogy betartassák a szerzőt is, és ennek alapján megfelelően járjunk el. Nem lehet egyszerűen a harmadik pillért fogni és sútba vágni. Ez az egyetlen, amire támaszkodni tudunk. Tehát figyeljenek még egyszer arra, amit mondok. Én megértettem az önök aggájait, és szeretném, hogyha megértenék, hogy a tanácsot mi megkértük arra, hogy vegyék figyelembe azon igyekezetünket, hogy megkívánjuk óvni a személy adatokat, ezt rögzítsük az egyezménybe, és kötelezze el magát a tanács is emellett. Ez az egyetlen jogi módja tulajdonképpen annak, hogy előrébb jussunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Ezzel ezt a vitát lezárjuk. Most pedig a következő napi rendi pontra térünk rá, ami egy közös vita a halászat témájában. Valesza úr jelentését fogjuk tárgyalni az Észak-Nyugat-Atlanti halászatban folytatandó egy több oldalú együttműködésről szóló egyezmény, valamint Frága Esztevez asszony ugyanilyen témájú